guten morgen liebe kolleginnen und kollegen guten morgen liebe gäste! ja wir sind heute morgen jó reggelt kívánok kedves kollégák kedves vendégek azért találkoztunk itt ma délelőtt hogy arról beszéljünk hogyan lehetne az agrár támogatásokat a leghatékonyabban elkölteni. De mielőtt meghallgatjuk a nagyon jó érveket, azt hiszem, hogy szükség van arra is, hogy a tegnap esti eredményekről beszámoljunk önöknek, a tárgyaló tímünk eredményeiről. Ugye elég meglepő volt, amit a médiában hallottunk, megpróbáltuk mindezt verifikáltatni. Nincsen igazából szöveg, de a két előadó, sőt három, mind a három jelentéstevőnk itt van, és talán Ann Jensen is megérkezik, nem, nem, ő nem tud jönni, de a három jelentéstevőnk itt van, meghallgatjuk tőlük, amit el akarnak nekünk mondani. Ki szeretne kezdeni? Ja, Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! A tárgyaló csapat több hónapos, rengeteg erőfeszítése ellenére tegnap este az ír elnökséggel és szeretném nyomatékosan kimondani, a nyilvánosság manipulálása ellenére nem értünk el eredményt, hanem több órás tárgyalások után, és miután több óráig vártunk új javaslatokra, úgy döntöttünk, hogy nincs értelme a tárgyalások jelenlegi stádiumában folytatni a tárgyalásokat. Ez nagyon nagy különbség és amikor a bizottság és a tanács elnöksége úgy tesz, mintha lezárultak volna a tárgyalások, akkor ez a közvélemény félrevezetése és hazugság. A tárgyaló tím nagyon sok erőfeszítést tett a rugalmasságnál, a revíziók kérdésében, de Véleményünk szerint nem volt elég elmozdulás. Ehhez rögtön hozzátenném azt is, hogy azt nagyon is elismerjük, hogy az ír elnökség valószínűleg jóval túlment a tárgyalási mandátumán, amit kapott a tanácstól. És tekintettel a helyzetre, mi a tárgyaló tím azt mondtuk, hogy nem vagyunk továbbra abban a helyzetben, hogy folytassuk a tárgyalásokat. Azt javasoljuk, hogy a meglévő szövegeket kapja meg a parlament, és azután valamilyen szinten meg kell hozni a döntést arról, hogy mit is kezdjünk ezzel a helyzettel. De mi, mint tárgyaló tím, úgy ítéljük meg, hogy nem vagyunk abban a helyzetben, hogy ezt a tegnapi eredményt úgymond magunkévá tegyük, majd megvédjük. Az ír elnökség azután azt vállalta fel, hogy az általános ügyek tanácsa elé csak akkor viszi ezt a, az eredményt, hogyha a frakciók vagy a tárgyaló csapat világossá teszi, hogy megszavazza ezt a csomagot. A pótköltségvetés és a jogalkotási eljárásban még van egy sor nyitott kérdés, amelyről a parlamentnek még ki kell nyilvánítania az álláspontját. Ivaló talán majd részletekre is jobban ki tud térni, mint amennyire én megtettem. Én személyesen most szeretnék egy nyilatkozatot tenni. Mégpedig annak alapján, amit a parlament elnökének és a frakció vezetőmnek éppen az előbb meg is írtam nagy az tárgyaló, parlamenti tárgyalócsapat sok erőfeszítése ellenére sem volt lehetőség tegnap este a tanács elnökségétől egy elfogadható javaslatot kapni a több éves pénzügyi keretre az ír elnökség fellépése semmi más, mint manipuláció. Az Európai Parlament tárgyaló tíme tegnap este úgy döntött, hogy a tárgyalásokat, amennyiben ezeket lehet így hívni, nem folytatja tovább, és a szövegeket, a dokumentumokat átadja az Európai Parlamentnek. A tárgyaló tím nem érzi magát abban a helyzetben, hogy megvédhetné a tegnapi tárgyalások végén született eredményt a 7 éves költségvetésre vonatkozóan. Az írelnökség túllépett a mandátumán. Én nem ítélem mégsem kielégítőnek az eredményeket egy 7 éves költségvetési keretre. Eh, egy újonnan megválasztott eh, parlament eh, majd 2020-ig kell, hogy ezen keretek között működjön. Az ír elnökség június 24-én csak akkor fogja előterjeszteni ezt az eredményt az általános ügyek tanácsának, amelyben a parlament nyilatkozik arról, hogy a frakciók és a parlament ezt az eredményt elfogadhatónak ítéli. Az Európai eh, Parlament ezen lépése elé, én nem akarok ez, eh, ez ellen semmit tenni, de eh, saját magam úgy döntöttem, hogy a pénzügyi keretre vonatkozó e, jelentéstevői tisztemről e, lemondok, visszalépek. 2004 óta töltettem be ezt a tisztet. Kérem, fogadják el ezt a döntésemet. Nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttem ez alatt az idő alatt. Köszönöm a sok támogatást, amit kaptam ebben az időszakban. Örömmel vállom az új kihívásokat, és Európában tekintettel a bonyolult jövőnkre biztos, hogy nagyon sok kihívásra számíthatunk gazdasági, szociális területen, és ez a több demokráciáért folytatott küzdelem soha nem fog véget érni. Köszönöm a figyelmüket. Kedves Reimár, tudod, hogy hát nem szívesen engedünk el ebből a tisztségből, de természetesen megértjük azt, hogy most már nem látod, nem ítéled meg úgy, hogy jó alapja lehetne a további munkának. A több éves pénzügyi keret érdekében végzett munkádat azért nem a frakció nevében mondasz le erről a munkáról, adott vissza ezt a feladatot, és nekünk is, parlamenti képviselőknek, képviselőknek kell lennünk, akik az embereket képviseljük, és mi nem a tanács meghosszabbított karja vagyunk. Iványló. Thank you very much, Jutta. I... Köszönöm szépen. Nagyban támogatnám minden egyes szavát annak, amit az előttem szóló bejelentett. Tegnap a tanácssal folytatott ülésen nem sokat kaptunk, és egyértelmű volt, hogy mi lett volna a lehetséges kompromisszum a tanács számára, és a tanács nem akart e felé elmozdulni. Azt gondolom, hogy megalázó volt a parlament felé, hogy a közvéleményt félrevezették a tanács sajtóközleménye, vagy a bizottság sajtóközleményei teljesen félrevezetőek. Semmilyen megállapodás nem volt, egyértelműen listában láthattuk, hogy milyen lehetőségekről lehet tárgyalni, és az irelnökség tárgyalási lehetőségeit kihasználtuk, és egyértelmű volt, hogy az irelnökség nem tud már tovább lépni az MFF témájában. Nem volt a parlament részéről megállapodás, és ez egyértelmű hogyha a közleményben azt olvashatta valaki, hogy a főtárgyalók között esetleg nem hivatalos megállapodások lettek volna, ez nem a parlament megállapodása. A szocialisták, akik ott voltak, hallhatták, hogy elmondtam, hogy én nem vagyok készen arra, hogy ezen csomagra rábólincsunk. Úgyhogy a frakcióinkban erről beszélni fogunk, a parlament állást fog foglalni a csomaggal kapcsolatban. Nekem is van véleményem ezzel kapcsolatban, és ezt egyértelműen el fogom mondani a kollégáimnak, de nagyon egyértelműen el kell, hogy mondjam, hogy tegnap nem volt megállapodás, és az írelnökség nem tudott tegnap megállapodásra jutni. Ez tény, hogy mikor lesz állásfoglalás, nem tudom. A, az elnökség kéri, hogy a parlament a keddi Jai tanácsig foglaljon állást. Én úgy gondolom, hogy több időre lesz szükség, hiszen részletes, mélyre menő tárgyalásra, megbeszélésre lesz szükség, és én nem hiszem, hogy a hétvége során erre lehetőség lenne. Többször kértük az irelnökséget, hogy gyorsítsák fel a tárgyalásokat. A parlament tette először le a javaslatait, mindig ragaszkodtunk ahhoz, hogy több ülést tartsunk, hogy tartsunk előkészítő üléseket, hogy gyakrabban legyenek trialógus ülések, Lehetetlen, hogy utána egy hétvége alatt kérjék a parlamenttől, hogy döntsön és támogasson egy olyan álláspontot, amely messze van a jelenlegi parlamenti állásponttól. Tehát egyértelműnek kell lennünk, hogy ami most az asztalon van, az alapvetően nagy mértékben eltér attól a mandátumtól, ami, amit a parlamenttől a tárgyaló, parlamenti tárgyalócsoport kapott. Úgyhogy ennyit akartam elmondani, és hát a jövő hét során fogunk dönteni. Tényleg nagyon sajnálom, és ezt Reimer távolétében kell, hogy mondjam, rendkívül sajnálatosnak tartom, hogy ő már nem lesz a tárgyalócsoport része. El akarom mondani, hogy más politikai csoportból jövünk, de kiváló volt az együttműködés vele és a tárgyalócsoport többi tagjával is. És ez volt az egyik oka annak, hogy a parlament ennyire egységes álláspontot képviselt eddig. Mindenképpen nagyon hiányozni fog nekünk az ő készsége, tapasztalata és egyértelmű álláspontja a tárgyalások során? Nem tudom, hogy bármilyen mozgásterünk van-e a tárgyalásokra az írelnökséggel. Hogyha nem állapodunk meg, akkor a következő elnökség, a litván elnökség feladata lesz ez. Ennyivel szeretném a tegnapiakat kiegészíteni. És a mai napig, a mostani pillanatig nem kaptuk meg a szöveget, tehát olyan valamiben állapodtak meg az irányokség, amit mi nem láttunk onnantól, hogy megkapjuk a hivatalos szöveget, utána azt elemezni fogjuk, és utána elkezdjük a politikai frakciókban annak a tárgyalását. Köszönöm. Vielen Dank. Ähm, Köszönöm szépen, Iváló. Ez világos, hogy a tárgyaló csoport vezetője most megpróbál a nyilvánosság előtt is nagy nyomást gyakorolni itt a parlamenti kollégákra, képviselő társaira, hogy az ő saját ö, akaratát érvényesítse. Már engem már az első újságírók kezdtek hívni, hogy most mi történt, hogy kell ezt értelmezni. És pontosan az történik, amit mindig mondani szoktunk, nagyon nehéz a közvéleményt tájékoztatni költségvetési kérdésekről, vagy reményked, ebben reménykedik legalábbis a tárgyalások vezetője. Jean-Luc, a harmadik jelentéstevőnk, a tárgyalócsoport harmadik tagja, és utána a többiek is kapnak szót. Elnézést kérek mindenkitől, akik azért jöttek ide, hogy a mezőgazdasági kérdésekről beszéljünk, de hát ez most sürgetőbb dolog. Köszönöm szépen, elnök asszony! Csak azt tudom megerősíteni, amit Ivalo és Reimer is elmondtak, tehát a delegációval nem egyeztünk meg. Szeretném azt is aláhúzni, hogy az ír elnökség egyeteműen elmondta, hogy most ezt a csomagot vagy elfogadjuk, vagy nem. Sajnálom, hogy Reimer visszalépett a tisztségétből. Nagyon jól tudtunk tímként együttműködni, és nagyon jó lenne, hogyha ez a csapat továbbra is együtt maradhatna. De most hatékonyan a következő napokban itt a parlamentben ki kell értékelnünk azt, hogy most igent mondhatunk -e erre a csomagra, és meg kell vizsgálnunk azt is, hogyha nemet mondunk, akkor mik lehetnek a következő lépések, hiszen alá kell hoznunk azt is, hogy borzasztó nehéz a tárgyalók számára egy olyan tanácsi elnökséggel tárgyalni, akik abból indulnak ki, hogy a tanácsban egyhangú döntéseket kell hozni. Köszönöm szépen! Valóban, ez így van. A tanács függ ugye az egyhangú döntéshozataltól, de éppen ezért minden tagállamnak kötelessége az, hogy most behatóan foglalkozzon ezekkel a kérdésekkel, és ne a hatalmi játékokat játsza a parlamenttel. Tudom, hogy azért jöttünk ma össze, hogy az agrárpolitikáról beszéljünk. Ez egy dolog, de szeretném a frakciók tagjainak megadni a lehetőséget, hogy szóljanak hozzá ehhez a kérdéshez, ha akarnak, nem muszáj ezt megtenni, de hogyha igen, akkor Szalvadorral kezdjük, utána következik Jan és végül Helga. Yo voy a ser muy corto, presidenta, porque no considero Tisztelt elnök asszony, nagyon rövid leszek, mert úgy élem, hogy nem ez a legmegfelelőbb pillanat arra, hogy erről a kérdésről most a koordinátorok véleményt valljanak. Nos, azt tudom elmondani, hogy a tárgyalási csapatunk most egy fővel kisebb lett, elvesztettünk egy embert. Továbbá a Költségvetési Szakbizottság elnöke nincs jelen a teremben, így módon nincs lehetőségünk arra, hogy elmélyült vitát folytassunk a témáról. Azt mondanám, hogy akkor, amikor a frakciók vezetői majd összeülnek a témában, akkor már sokkal világosabban láthatunk chair. Jensen cannot be. Köszönöm, elnök asszony. André Jensen nem tud itt lenni, de tegnap értesítettek arról, hogy nem volt megállapodás a liberálisok részéről azzal kapcsolatban, amiről tárgyaltak, és ezt először a liberálisok frakciójában szeretném megvitatni. Hát meglepett minket a tanács, először a bizottság, majd pedig a tanács bejelentése, hiszen ez egyértelműen ellentétben van azzal, amit én korábban hallottam. És hát érdemes lenne a bizottságot meghallgatni, hogyha itt képviseltetik most magukat, hogy mi alapján tették ezt a nyilatkozatot. Mi, a liberálisok hétfőn fogunk erről beszélni, de a megközelítés az, hogy megnézzük, hogy milyen következménye van annak, hogyha nemet mondunk, és a jövő hét során egyértelműbbé válnak majd az álláspontok. Danke, eh, Helga. Köszönöm, Helga. Köszönöm, Jutta. Nagyon fontos, hogy miután Reimer azt mondta, hogy itt manipulálták a közvéleményt, tegyük világossá, hogy mi részünkről nem adta bele egyezését a tárgyaló csapat. Ramasz úr azt mondta, hogy ő személyesen azt javasolja, hogy fogadja el a parlament ezt az alkut, de a többieknek nem ez volt a véleménye, tehát nincs megállapodás. Nincs meg a szöveg sem, amire sürgősen szükségünk van erre, hogy tényleg tudjuk, hogy miről van szó. De amit most hallottam, miközben Reimer bőgét hallottam, hogy mennyire nem kielégítő az eredmény, mennyire gyenge, zavaros az ír elnökség és néhány tagállam minket sarokba akarnak szorítani. Ahogy mondtam, az én álláspontom az, hogy nem fogadhatjuk el ezt így, és eh, eltökéltnek kell lennünk, eh, eh, rá kell vennünk arra, hogy elmozduljanak az a másik ezt nem teszik meg politikai szándékuk. Most a számok nincsenek itt előttem, de hát Reimer ennek tagja volt a tárgyaló csapatnak, és igaza van, ez nem elfogadható, nem elég, nem bólinthatunk rá. Én azt tanácsolnám, és azt fogom javasolni az én frakciómnak, hogy nemet mondjunk erre, majd valószínűleg kedden fogjuk ezt megtárgyalni, de sok frakció ülés az MFF kontaktcsoport ülése után lesz majd megtartva valamikor jövő héten. Most még akkor is, hogyha meg kell vitatnunk azt is persze, hogy mik a következmények, eh, ha nemet mondunk, ez most egy kulcsfontosságú pillanat a parlament számára, hogy eltökéltek legyünk, eh, nagyon jó érveink vannak a mellett, amit mi akarunk, és ne engedjük már, hogy hülyét csináljanak belőlünk. Most németre fogok váltani. Még személyesen is szeretnék valamit mondani Reimer Böge döntéséhez. Mindig nagyon nagyra értékeltem az ő munkáját, akkor is a politikailag nem értettünk mindig egyet. Ez természetes, hogyha különböző frakciókbeli kollégák dolgoznak együtt, de a szaktudása, a fair, tisztességes személyisége itt a szakbizottságunkban mindig is egy nagyon fontos eh, eleme volt a munkának. Politikai szempontból nagyon sajnálom, hogy visszalép a jelentéstevői pozíciótól. A, a sok harc küzdelem után, most amikor tudomásul kellett vennie, hogy a tanács hogyan politizál, hát meg tudom érteni ezt a lépést, mert most már nem okoz örömet, sőt politikailag szinte megrázó, hogy milyen érvekkel dolgoznak, hogy mennyire kevéssé volt a tanács képes arra, hogy olyan tárgyalásokon vegye részt, ami megérdemli azt a nevet, hogy tárgyalás diktatúrváltásnak hívják, ők inkább diktátumnak tekintették ezt, és az Európai Unió politikai intézményei így nem járhatnak el. Tehát sajnálom, de meg tudom érteni a lépését. Összességében ez egy nagyon szomorú jelzés, hogy a kollégák úgy gondolják, hogy így kell, ilyen módon kell a konzekvenciát levonniuk. Köszönöm szépen, más nem kért szót akkor bármennyire valamennyiünknek ez bármilyen ne- nehézünkre is esik, ezt a témát most le kell zárnunk, és elkezdjük a meghallgatást. Még egyszer szeretettel köszöntöm a Momagri képviselőit, szeretettel üdvözlöm Önöket, és elnézést, hogyha most nem tartom be azt a sorrendet, amit, eh, ahogyan ezt a titkárság felírta nekem, én mindenek előtt Katarin eh, Gikent volt kolléganőnket üdvözlöm először, szeretetek, üdvözöllek Katrin, te a Momagréval szorosan együtt eh, működtél. A Momagri alapítója és alelnöke Jacques Carl, önt is szeretettel üdvözlöm, vagy téged is szeretetek, köszöntelek. Gondolom elég sokat tudsz az Európai Parlamentről, és most te tudsz nekünk sok mindent elmondani. És végül Pacien Zsiber, urat is üdvözlöm, aki tanácsadóként dolgozik a Momagrinál. A Momagri nagyon sok mindent írt fel az ászlajára, és nem csak az azzal a, ezzel a szűk szegmenssel foglalkozik, az agrárpolitikával, hanem nagyon sok szempontot figyelembe vesz, egészségügyi kérdéseket, a fejlesztési kérdéskört, stratégiai, sőt védelmi kérdéseket is. Ezekkel, ezek mind összefüggenek a globális agrárpolitikával is. Örülök tehát, hogy itt vannak. Ki az első előadó? A sorrend tehát a következő. Először a jelentéstevőnk Jean-Louis Cotigny szól röviden, és őt követi majd Karl úr és a, és a többiek. Jean-Louis, parancsolj! Merci, Madame la Présidente nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Nagy öröm a számomra, hogy a mostani nyilvános meghallgatáson beszélhetek arról, hogy hogyan lehet a kapnak, a közös agrárpolitikának a forrásait jobban felhasználni. Mindenek előtt hagy emlékeztesek arra, hogy a közös agrár politika egy hatalmas kihívást jelent valamennyi társadalmunk számára. Ott van az élelmezési kihívás, ott van a harmadik világ országainak a kihívása, és azt mondanám, hogy ott van még az erőforrásoknak, a természeti erőforrásoknak a kihívása. Szóval mindezeknek az alapján kell tovább gondolnunk a dolgokat, és biztosítanunk azt, hogy a vidék gazdasága biztosítja, biztosítsa saját magára és az egész társadalom számára a továbbélésnek a lehetőségét. Azt hiszem, hogy a a szakbizottságokban világosan átlássuk azt, átlátjuk azt, hogy a finanszírozás kérdése a kap tekintetében továbbra is vitatott kérdés a tagállamok között. De nem csak a tagállamok között, hanem az EU-s intézményekben is. Nem lehet már úgy eljárnunk, mint a korábbiakban, amikor mint a gyurba formáltuk az agrárköltségvetést. A társadalmiak megváltozott, megváltoztak. Nélkülözhetetlen erőteljes erőfeszítést tennünk a célból, hogy a jövő generáció olyan agrárgazdaságot tudjanak működni, működtetni, amelyek megfelelnek a társadalom elvárásainak. Ennek fényében a szervezetünk, a Momagri úgy gondolja, hogy nélkülözhetetlen a költségvetését a kapnak hatékonyabbá tenni. Kirindulva abból, hogy létezhet egy más típusú kap, a Momagri végig gondolta, hogy milyen fajta eszközöket lehetne bevetni azért, hogy hatékonyabbá tegyük az EU-s tagállamoknak a támogatásait, de Kína felépését is, és az Egyesült Államoknak a felépését is. A tanulmányuknak a következménye megvilágítja azt, következtéteseink megvilágítják azt, hogy a támogatásokat végig kell gondolni, többek között a csökkenésüknek a kérdését is. Na most lehetséges, hogy az Európai Uniónak a válsága teszi lehetővé majd az, hogy egy új kap álljon fel. Talán ez leheti, lehet majd az alapja annak, hogy a minőségi és a mennyiségi mennyiségi szempontok jobban érvényesüljenek a tevékenység során, és ezt elfogadja a lakosság is. Nagyobb gazdasági rugalmasságra van szükség, és nagyobb költségvetési rugalmasságra is. Ezáltal kell, hogy tudjuk biztosítani az élelmezési biztonságot is, és az alapanyagoknak a hozzáférhetéseket. Tovább kell tehát javítani az agrár környezetet, az agrár gazdaságot. Az európai figyesztő mind mennyiségi, mind mintőségi szempontból egyre magasabb igényeket állít fel. Európa képes önnel látni magát, nem kell, hogy függjön egyéb kontinensektől ahhoz, hogy élelmeze saját lakosságát. Ez az a szempont, amelynek az alapján végig gondolhatjuk, hogy milyen fajta mezőgazdaságot kívánunk magunknak, és milyen fajta kapot kívánunk kialakítani. Ennyit szerettem volna elmondani, most pedig megadtam a lehetőséget arra, hogy a momáris kollégák kitekintsenek világviszonylatban is arra a tevékenységre, amelyet eddig is folytattak. Köszönöm szépen, elnök asszony! Ja, vielen Dank! Köszönöm szépen! Folyamatosan csak bocsánatot kell kérnem mindazoktól, akiket meghívtunk. Nincs jelen túl sok képviselő, nagyon kevesen vagyunk, 1, 2, 3, 4, 6 heten, de talán nem a mennyiség számít, hanem a minőség. Kárl úr, parancsoljon. Madame la Présidente, Monsieur Tisztelt elnök asszony, tisztelt jelentéstevő úr, tisztelt képviselő hölgyek és urak, hölgyeim és uraim, nagyon köszönöm hogy megszervezték ezt a meghallgatást egy olyan periódusban, amikor nagyon érzékenyen érintenek minket ezek a kérdések, és így van ez az Európai Parlament esetében is, akár csak az Európai Unió esetében általában véve is. Szeretném bemutatni, hogy milyen munkálatokat végeztünk, és hogyan gondoljuk el a kapnak a reformját. Jól tudjuk, a kapnak a reformja folyamatban van jelenleg is, és úgy gondoljuk, hogy ennek fényében nagyon hasznos elmagyaráznunk azt, hogy ez egy átmeti reform, amelyről most szó van, ugyanakkor egy anség, amely képes a stratégiai kihívásoknak eleget tenni, és biztosítani az önellátás, az élelmezési önellátását az uniónak, úgy, ahogy erre utalt a jelentéstevő, és ezáltal tudja elő segíteni az, hogy erőteljes legyen az agrár és élelmiszeripar. Ennek keretében kívánjuk megmutatni önöknek, hogy mi is lehetje az igazi alapja az igazi nagy jövőbeni reformnak. A előadásunkat három részben fogjuk tagolni, az első részben arra térnénk ki, hogy milyen tényezők változtak meg erőteljesen, akár a populáció, akár pedig a finanszírozás tekintetében. Nem tehetjük meg azt, hogy ezekre ne térjünk ki akkor, amikor az agrárgazdaságról beszélünk. A második részben kitérnénk a nagy stratégiákra, amelyeket a nagy szereplők táplálnak, fogalmaznak meg Európán kívül. Ezt nem tehetjük meg, hogy figyelmen kívül hagyok Európában. A harmadik részben pedig kitérnek majd arra, hogy milyen reformot tartunk kívánatosnak a kap esetében. Kezdjük az első részsel, és hallgassuk meg mindnek előtt Bastien Zsiver tanácsadónkat, aki az első nagy fejezettel fog foglalkozni, nevezetesen az áraknak a volatilitásával. Ime egy első ábra. Ezen pedig azt láthatják, hogy 300 év alatt hogyan alakult a búzának az ára az Egyesült Államokban. 1704 óta szemléljük tehát a változásokat, és azt láthatjuk, hogy hatalmas a szórás az átlagához képest minél inkább ugye jelentősen magasan nyúlnak az oszlopok, annál inkább jelentős utána a lehanyatlás, és a volatilitásnak az alakulását így módon jól lehet nyomon követni. Azt hiszem, az is nagyon izgalmas, hogy levonthatjuk azt a következtetést, a grafikon alapján, amely jól jellemzi két szempontból is a volatilitást. Az első következtetés az, hogy a 2000-es évek óta megvalósult való, volatilitás azonos azzal, amit a 18. században észleltük. Továbbá a más, a 2011-es csúcspont a legjelentősebb, amelyet az utóbbi években elkönyvelhetünk. Ugyanakkor, illetve az ötödik legjelentősebb az utóbbi 300 évben. Na most itt 40 évet szemléltünk, most már nem havi bontásban, hanem a napi bontásban, és itt is azt láthatjuk, hogy milyen típusú standard eltérések vannak, ingazodások vannak az átlaghoz képest. Itt is láthatjuk, hogy az irányváltás igazán jelentős, és a kilengések hatalmasak. Ezen felül mit vonhatunk le következtetésként? Amikor a legbrutálisabban változik meg az árak alakulásának az iránya, akkor, akkor azt látjuk, ha azt ellenezzük, azt látjuk, hogy ez ismétlődő jelenség, nem csak egy-egy egyedi alkalom. Ez az egyik dolog. A második következtetés pedig az, hogy a brutális, a hirtelen, a váratlan ár irányfordulás, főként a 2006-os év óta, de 2000-es évektől általában véve gyakori. Melyek az okai ennek a kilengés sokszorozás, megsokszorozásodnak? és hát most nincs olyan célunk, hogy minden esetet elemezzük, de kettő dolgot kiemelnénk. Egyrészt a pénzügyi világnak a megjelenése fokozott módon az agrár termékeknél az egyik, egyik jelenség magyarázat, a másik pedig az a liquidity easing, a megkönnyített hozzáférés a likviditásokhoz, ez az egyik ilyen tényező, amely kiatással van. A másik pedig az a 2000-es jelenség, amely a derivált piacokat, a származékos piacoknak a tendenciáit megváltoztatta. A piacok korábban fordított korrelációt mutattak a mezőgazdaság és a pénzügyi világ között. Most már nem így van. Most már gyakorlatilag közvetlen a hatása a pénzügyi tevékenységeknek és a szabályozás gyakorlatilag megszűnte témában. Ennek következtében a rövidtávú befektetők maximálisan jelen vannak, és gyakorlatilag a 80-90 százalékban a spekulációs fellépések, a spekulációs ügyletek azok, amelyek meghatározzák az árak alakulását, az OTC, a tőzsdén kívüli műveletek teszik meg hatásukat. Itt pedig baloldalt azt láthatják, hogy a mezőgazdasági nyersanyagoknak az ára hogyan alakul, illetve indexei hogyan alakulnak, jobb oldalt pedig egy olyan indexet látnak, amelyet a Reuters ad, adott közé az energia áraknak, illetve az energiaindexnek az alakulását. Az az izgalmas a két táblázatban, hogy láthatjuk a kölcsönös hatásukán. Dinamikus az energiaindex, alacsonyabb mértékben ugyanakkor, mint a mezőgazdasági index, ugyanakkor a mezőgazdasági indexnek a volumene jóval alacsonyabb annál az összegnél, amelyet bevetünk, befektetünk az energiában. Tehát ez jól mutatja azt, hogy a pénzügyi világnak a megjelenése az agrár tevékenységben hogyan fejtik ki hatását. Vajon miért ennyire illékonyak a gazdasági árak? több magyarázat szolgál itt a számunkra. Egyrészt az, hogy az agrárok világ dolgozói, a gazdák és a befektetők nem képesek elébe menni a folyamatoknak. Ezen kívül vannak olyan lenségek, mint az exogén tényezők, azaz az éghajlatváltozás, vagy az állatjárványok, állatbezsegségeknek az elterjedése. Ezen kívül meg kell említenünk azt is, hogy egyre inkább globálisak az agrárpiacok és a világgazdaság, és ennek a hatása pedig nem az, amit vártunk volna, hanem az, hogy az árak sokkal nagyobb kilengést mutattak, mint ahogy azt feltételezhetük volna. Ezen kívül egyéb tényezők is meghatározzák a agrárpiac kilengéseit. Három tényezőt emelnék ki. Egyik strukturális okokra vezethető vissza, tehát a beruházásoknak az alakulása egyik évről a másikra, a másik pedig az, amit már említettünk, hogy mennyire jelen van a pénzügyi világ tevékenysége a tevékenységben, nem szabályozott módon, különösen 2000 óta van ez így erőteljesen, és ezen kívül meg kell említenünk még a nem szabályozott ö, alakulását, a piacnak a liberalizációját, mégpedig nem regulált módon. Mindebből mit vonhatunk le? Kettő fő kérdést. Kettő alapkérdést, az egyik az, hogy hogyan is fognak alakulni a jövőben az agrárárak, mint pedig árszintben, mint pedig volatilitásban. A másik kérdés pedig az, hogy mi lesz mindennek a potenciális hatása. Nagyon szélsőséges vélemények nyilvánulnak meg a válaszadásban. Az egyik megközelítés szerint a klasszikus válasz a helyén való. Ez a Maltúziánus megközelítést jelenti, ami abból áll, hogy elemezzük a piacok alakulását, és csak abból induljuk ki, hogy a kereslet és a kínálat fundamentuma hogyan alakul, milyen fizetőképes kereslet létezik, és hogyan fog az reagálni a különböző hatásokra, a hozamokra, és így tovább. És ebből adódóan az árak tartósan magasak lesznek, és kevéssé lesznek volatilisek. Az OECD például ilyen típusú megállapítása jut akik ennek a megközelítésnek a hívei úgy vélik, hogy a keresletnek a növekedése a fő tényező, amely meghatározza az árakat, és amely előidézi a kis kilengését az áraknak. Agy a másik megközelítésben viszont úgy mondhatjuk, hogy egy adaptatív megközelítésről van szó. Azaz felmérik azt, hogy milyen féle mennyiségű ö, föld áll a rendelkezésre, a rendelkezésre álló ö, agrárterületek pedig növekedhetnek, és dinamikusan nőhet mindezen tényező, miközben a pénzügyi ö, instrumentumoknak a jelenléte egyre fokozatobb lesz az agrárvilágban. A hipotézis itt az, hogy növekedik a kereslet, de ezt a növekedő keresetet alá lehet majd támasztani a jelentős pénzügyi eszközök megjelentésével, mégpedig úgy, hogy ugyanakkor lehetséges az agrár áraknak a nagy kilengése, akár a legmagasabb szintre, akár a legalacsonyabb szintre, mint ahogy ezt észleljük általában véve, miközben az általános árszint növekedik, ahogy ezt mondottam, észleljük több év óta, miközben persze a spekuláció is egyre nagyobb lehet, erre is van lehetőség. Nos, a volatilitásról hallottak valóban nagyon meghatározóak, mint ahogy a kollégám mindezt megfogalmazta, ez egyik fő jellemzője az agrárpiacok alakulásának. És akkor, amikor meg kell határoznunk, hogy a költségvetés hogyan alakuljon, milyen fajta közbeavatkozás történjen pénzügyi szempontból, figyelembe kell venni azt, hogy ezek a tényezők milyen tartalmúak, ugyanis a volatilitás válságokat idéz elő. Éppen ezért arra van szükség, hogy a közfinanszírozás szembesüljön és kezelni tudja ezeket a hatásokat. Nézzünk meg most egy további determinás, determináló tényezőt, a kínálatnak az alakulását. Világos az, hogy egy század óta jelentős a demográfiai robbanás, és nyilvánvalóan feljutunk egy nagyon magas szintre a század végére 10 milliárd lakosra a planétánk, a bolygónak a szintjén. Nagyon sokan úgy vélik, hogy ez egy olyan tényező, amely felfelé fogja vinni az árakat, mégpedig tartósan, mert hogy nem lesz elegendő a kínálat a keresethez képest. Ha megnézzük ugyanakkor a valóságot, akkor az az derül ki, hogy jelentős lehetőség vannak kínálat növelésére. Itt azt láthatják, hogy mi 1,4 milliárd hektáron termelünk, és láthatják a 3,4-del a legelőknek az alaklását, és a kérdés az, hogy középen láthatják, hogy milyen fajta tartaléka van a mezőgazdasági területeknek 0,2 vagy 0,5 milliárdnyi hektár. Hogy alakul mindez majd Afrikában, vagy Dél-Amerikában. Nos, hát a fő területi

tartalékok ezeket a régiókon, kontinenseken lelhetőek fel. Persze mindez felveti az infrastruktúrák és a hatásfoknak a, a, a kérdését, a hozamoknak a kérdését egészen pontosan. Amikor ezt a szempontot nézzük, akkor mit is láthatjuk erről beszélt kollégánk? Nos, azt látjuk, hogy a kínálat adott pillanatban lehet jóval magasabb, mint a kereslet, és ebből adódik a volatilitása az áraknak, és ez fokozza a válság hatásokat. A következő sémán pedig azt láthat, hogy a kukorica esetében mi történik. A kukorica honos szinte minden kontinensükön. Láthatjuk azt, hogy ö, ö, ha amennyiben 5,5 tonnánál magasabb ö, a hozam, akkor mi történik. Láthatják Afrikának a pozícióját, Brazíliának az alakulását az átlaghoz képest, és hát Brazíliát, Európát, Kínát, amelyek az átlag fölött vannak. Nos, amennyiben meg kettő szerezzük, megszorozunk kettővel a rendelkezésről földeket, akkor 500 millió el hozzáférhető hozam alatt leszünk bőven az alelt. Ha viszont megduplázzuk a hozamokat, akkor azt látjuk, hogy 2030-ra a termelés nek a növekedése 70 os kell, hogy legyen. A FAO azt mondja, hogy 2050-re arra van szükség, hogy 70 kal növeljük a termelést. Ebből a példából, a kukorica példájából kiindulva láthatjuk azt, hogy mi történhet, feltéve persze, hogy a kellő beruházások megtörténnek Afrikában és Brazíliában, tehát a növekedési potenciál már 2030-ra elérhető ebből, tehát ez derül ki, azaz a piacok nem stabilizálni, stabilizálódni fognak, hogy egy kaotikusabb mozgásokat fognak mutatni. Nézzük meg most azt, és ez is egy nagyon fontos tényező, tehát nézzük meg azt, hogy milyen fajta modelleket használunk, akár a Világbanknál, akár az OECD-nél, akár más nemzetközi szervezetnél. Tehát milyen modelleket használnak, ezek a modellek véleményünk szerint hibásak, elméletiek, túlságosak, és egyáltalán nem veszik figyelembe a valóságot. Négy tényezőt emeltünk ki ezen szempontok alapján. Egyrészt úgy tekintik, hogy a kereslet teljes mértékben elasztikus az árakhoz képest, tehát ha kétszer többet, kétszeresen többet termelünk, akkor kétszeresen tenni fognak majd fogyasztani az emberek. Nem így működnek a dolgok. A második szempontunk az, hogy egy átlag fogyasztóból indulnak ki, tehát azt gondolják, hogy világviszonylatban van egy típus fogyasztó, és az a fogyasztó az ugyanazt fogyaszt gyakorlatilag mindenütt. Márpedig hát ez nem igaz. Ugye gondoljunk hatalmas két milliárdi szegényel, akik élnek a bolygónk. Hát nem így működnek a dolgok itt sem. A harmadik tényező pedig a spekulációs tényező, nevezetesen a terminpiacok, a határidős piacoknak a tevékenysége modellizált módon, ők ezt így képzelik el, nem így működnek a dolgok ettőletesen. A negyedik szempont pedig az, hogy a kínálat automatikusan ö, alkalmazkodik a keresethez, pedig hát ez a tétel sem áll, ezt látjuk a vonatításoknak a megnyilvánulásában. Ezek a kivetítések, ezek a projekciók teljesen irreálisak. Láthatjuk ezt a búza árának alakulásánál. Nézzük meg, micsoda kilengések vannak. Teljesen kaotikus a mozgása ennek a görbének. Az új CD különböző modelleket képi, készít, most már 1990 óta, és azt láthatjuk, hogy a projekciók lineárisak a részükről, azt mutatják, hogy nagyon gyenge lesz, enyhe lesz a növekedés, ezzel szemben az áraknak az alakulása egészen más típusú görbéket mutat. Tehát mindez abból indul ki, hogy úgy látják ezek a szervezetek a jövőt, hogy nem észlelik kellően, hogyan alakul a valóság, nem képesek arra, hogy modellizálják, képletekbe öntsék a mezőgazdaságnak az alakulását, és nem képesek emiatt kezelni az agrárválságokat késésben vannak a különböző intézmények, lemaradtak ahhoz képest, hogy hogyan alakul a valóságban a gazdaság, illetve a demográfia milyen hatással van a gazdaság alakulására. A Magri ezzel szemben képes szimulálni az árak alakulását. Ha megnézzük azt, hogy az áraknak a kilengései hogyan alakulnak a projekciónkban és a valóságban, akkor egészen más részenünk, mint az OECD modellekben. Tehát a nemzetközi szervezeknek a görbei gyakorlatilag olyan görbék, illetve kivetítései, projekciói olyanok, amelyeknek semmit, semmi köze nincs a valósághoz. Egy másik modellen azt észlelnénk, és azt észreltetnénk, hogy képesek vagyunk szimulálni a felléményeket. Látjuk ezt a gabonaféléknél, láthatjuk azt, hogy a jövőben az éves átlag árának az árak alakulása a gabonaféléknél világpiacon 1 és 1,5 között fog mozogni. Ez egy nagyon jelentős volatilitás jelent az éves bontásban, az éven belüli bontásban, tehát magasan fognak maradni az árak tartósan. Különben a kap 2008-ban abból indult ki, hogy az árak pedig tartósan fognak ö, alakulni azonos szinten. Egy következő nagy stratégia kívás a demográfiának a szempontja, a termelésnek a növekedése 2050 70 százalékkal, ezt meg lehet valósítani a mondjuk a kukorica esetében, de ez ugyanakkor hozzá fog nagyon nagy mértékben járulni az kilengésekhez. Aztán ott vannak az egyéb demográfia adatok, mint például az éhségben, az éhínségben szenvedő egymilliárdnyi ember, a kétmilliárdnyi szegény ember, a szegénységi küszöb alatt élő kétmilliárdnyi ember, akkor ott vannak a földvásárlási nagy kilengések és egyéb kihívások, a az éghajlatváltozás, ez is egy olyan tényező, amelynek a hatása adott esetben pusztító hatás lehet a fejlődő országokban. Más országokban, viszont a fejlett országokban ennek pozitív hatása is lehet, de azért még ezt se tudjuk pontosan, hogy így fog-e alakulni. Szóval mindez attól függ, hogy milyen fajta befektetésekre kerítenek sor, és a nemzetközi együttműködés hogyan fog alakulni az agrárvilágban. A volatilitásról már sokat beszéltem, ezt most nem fejteném újra ki. Végezetül itt azt tudom elmondani ebben a témakörben, hogy az élelmezési biztonság erőteljesen ki van téve több tényezőnek, gazdasági, földrajzi, geopolitikai tényezőknek, mezőgazdasági kihívásoknak, de ott van még a közlekedés szállításnak a kérdésköre, a világunk egyre globalizáltabb, ennek is meg lehet a pusztító hatása az agrárkereskedelemre és az élelmiszer termelésre. Eztán ott vannak az éghajlatváltozási kérdések, a szárazságoknak a kérdése, a különböző járványoknak a kérdései, az ideológiai megközelítések, és így tovább. Szóval mindazok a fellépések, amelyek oda is vezetnek, hogy egyes államok egyre inkább olyan álláspontra helyezkednek, hogy korlátozzák a importjukat, vagy korlátozzák az exportjukat, és mindennek jelentős hatása lehet a világpiacokra. A protekcionisták, az ultraliberálisok is megjelennek, mint tudjuk a gazdaságban, és mezőgazdaság területén pedig nincs lehetőség arra, hogy határozottan csak egy szempont alapján érveljünk, hanem pontosan kell ismerni ismernünk a piac valamennyi tényezőjét. Kérjünk át most a második nagy fejezetünkre, a nagy termelők és a nagy exportőr országoknak a kérdéskörére, és ezek után fogunk majd átérni a reformra, amelyet a, Kom- a Momavi javasol. Hagyjam át akkor a szót kollégámnak, azért, hogy elmondja a nagy stratégiákat most. Ahogy a nagy gazdasági előrejelzési modellek alapján kidolgoztuk a nemzetközi tárgyalások alapján. Nagyon fontosnak tartottuk, hogy megnézzük, hogy az egyes mezőgazdasági politikákat hogyan vizsgálja a parlament, azért, hogy képesek legyünk arra, hogy gazdasági és költségvetési eszközöket a lehető leghelyén valóban tudjuk javasolni. Ahogy Zsákár elmondta, a mostani világ egészen eltér attól, ami az 60-es, 70-es években kialakult a második világháború után, akkor jöttek létre az első nemzetközi szervek és a modern mezőgazdasági politikák, amelyeket ma ismerünk. Röviden, sokkal összetettebb, bizonytalanabb, kockázatosabb a mai világ. És ezen összetettség láttán, és a növekvő kockázatok láttán ugyanakkor lehetőségek, perspektívák is vannak azon tagállamok, országok számára, akik például a fejlődő országokra gondolok, képesek eh, újabb lehetőségekhez jutni. Ahhoz, hogy ezen eh, realitásra válaszoljunk, először meg kell néznünk, hogy hol is állunk mi, regionális és nemzetközi szinten, tehát mutatókra van szükség, amelyek alapján objektíve lehet összehasonlítani a különböző mezőgazdasági stratégiákat. Ez alapján következtethetünk arra, hogy mennyire helyén való egy mostani mezőgazdaságpolitika és a megindított reform. Jelenleg több támogatási értékelési mutató létezik, de objektíve egyik sem tudja a különböző támogatási programot felmérni, amelyeket kidolgoztak, vagy amelyeket most dolgoznak ki a legnagyobb mezőgazdasági hatalmak. Egyesült Államok, Kína, Kanada, Brazília, Európai Unió. Oroszország. Tehát minden egyes program specifikus, és amelyekre már létezik mutató, például OECD mutató, az ÖSP mutatója az OECD-nek, mára már nem képes arra, hogy bizonyos valóságaspektusokat figyelembe vegye, például a monetáris politika kihatása, vagy a bioüzemegyek, bioüzemanyagok támogatási politikája, amelyek már a valóság részét képezik. Mikrofont kérnénk. Meg kell néznünk, hogy a nagy államokban, a világban milyen mezőgazdasági költségvetéssel rendelkeznek. Egészen különböző módon hozzák meg ezen költségvetési tételeket a mezőgazdaságra vonatkozóan, és hát a szövetségi államok, az államok, a régiók számán bizonyos mutatókat kidolgoztunk, úgyhogy mostanra már van eszközünk az összehasonlításra, amely alapján a különböző politikák tipológiáját is ki tudjuk mutatni, hiszen az államok más stratégiai döntéseket hoznak, és ez tükröződik a költségvetésben, hiszen minden tükröződik a költségvetésben. De az átláthatóságra volt szükség, ezt most már sikerült előállítanunk, és ennek az eredményeit be fogjuk mutatni. Ezen a dián láthatják a különböző osztályokat, tehát ez egy körnek a részét fedi le. Egyrészt ami a beruházási pénzügyi belső támogatási programokat illeti, ettől egészen a stratégiai jellegű támogatásokig mértük fel és soroltuk be ezen támogatási csoportokat. És van egy tizedik csoport, a szupercsoport, amely nem költségvetési jellegű támogatás, amely a mezőgazdaság számára kihat, tehát például a valutaárfolyam és a monetáris politika, amely nagymértékben kihat arra, hogy a gazdák mennyire eladósodottak, és különösen a fejlett országokban ez az arány nagyon magas. Most nézzük meg, hogy a négy fő országban, Egyesült Államokban, Brazíliában, Kínában és az Európai Unióban milyen stratégiákat alkalmaznak. Azzal ellentétben, amit hivatalosan a legtöbb sajtó hírben hallhatjuk, az Európai Unió nem elszigetelt, ami a tömeges támogatást illeti a mezőgazdaság számára. Az általunk vizsgált helyzetekből egyértelműen kiderül, hogy a tagállamok egyre dinamikusabban támogatják a mezőgazdaságot, az államok általában véve és tehát láthatjuk, hogy elég komoly a dinamika ezen a területen a világban mindenhol. Az Egyesült Államokban majdnem 50%-kal nőtt 2005 és 2010 között ez a támogatottság, és tovább nő ez az összeg 2010 és 2013 között. Kínában 130%-kal nőtt ugyanezen időszak alatt, e, az Európai Unióban pedig 2005 és 2008 között 101 milliárdos összegről beszélhetünk, és 9%-os az éves növekedés átlagban. Ami a e- amerikai politika első intézkedéseit illeti. Itt láthatják, hogy az Egyesült Államok milyen globális összeget adott költségvetési és költségvetésen kívüli támogatást a mezőgazdaságnak 46%-kal nőtt ez 2005 és 2010 között, és 163 milliárd dollárt ért ez el 2010-ben. A második ábrán pedig a egyfőre jutó támogatást láthatják, ahol a különböző lakossági csoportokat vettük figyelembe. Itt is egyértelmű a növekedés, 40%-os ez a növekedés az állami támogatás növekedése a mezőgazdaság felé. Itt láthatják, hogy a mezőgazdasági stratégia az állami kiadások tekintetében 2010-ben hogyan állt az Egyesült Államokban az egyes tételeknél négyre kellene külön odafigyelni. A négyes, negyedik osztály, ez az élelmiszer segély, ez 50%-a a teljes költségvetésnek, és 80, több mint 80 milliárd dollárról van szó ezt a belső élelmiszer segélyt azért vettük figyelembe, mert ez majdnem 80%-át teszi ki az ilyen jellegű támogatásnak. Ezen kívül pedig a termeléstől különített támogatások, a kontraciklikus támogatások nagymértékben befolyásolják a forgalmat és a jövedelmet is. Mikrofont kérnénk. Nem hallottuk ami hozzászólás elejét. Tehát mindenképpen az Európai Uniós támogatások alapja az az, hogy szétválasztották a termelést és a támogatást. Végül az amerikai stratégiáról még valami. Dupla stratégiát folytatnak a, a termelés biztonságos tétele az egyik tengely, amelynél a gazdákat célozzák meg közvetlenül, a másik pedig mind az élelmiszer kereslet garantálása, egyrészt a nem élelmiszer jellegű termékek keresletének felhajtása alapvetően a bioüzemanyagokon keresztül. Brazília. A sztereotípiáktól eltávolodva nagyon is aktívan támogatja Brazília a mezőgazdaságot intervencionista eszközökkel is. Ami a globális támogatásokat illeti, ez 67%-kal nőtt 2005 és 2010 között, és továbbra is nő ez a támogatás. 67 milliárd uh, reált költöttek 2010-ben, és az egyfőre jutó támogatás is ugyanúgy majdnem 60%-kal nőtt az ebben az időszakban. Három fő intézkedés írja le a brazil mezőgazdasági stratégiát. Mint az Egyesült Államokban is biztosítani akarják az, a nemzeti termelést, a tárolási és hasonló jellegű támogatásokkal, valamint a termeléstől eltávolított támogatás egy rendkívül modern és összetett rendszer alapján, amely mind gazdasági, mind költségvetési szempontból előre viszi a helyzetet. Körülbelül 18%-át teszi ez ki a beruházott összegeknek 2010-ben. Nagyon nagyok az eltérések a piaci helyzettől függően, tehát hogyha alacsony vagy gyenge a piac, akkor ez sokkal erősebb ez az összeg, hogyha jól működik a piac, akkor kevesebb. Ezen kívül a nem élelmiszer jellegű termékek keresletét is támogatják a bioüzemanyagokon keresztül, hiszen 31 milliárd reált ruháznak be ezen területen évente, és ez rendkívül nagy növekedést jelent. Kína. Kína nagy gazdasági hatalom, nagy demográfiai hatalom is, és célja, hogy nagy mezőgazdasági hatalommá is váljon biztosítani akarja a belső termelést, limitálni az importot, és fenn akarja tartani a, a, a, tehát a vidéken akarja tartani a gazdákat, hiszen a városaikban már nem tudják felvenni ezt a népességtömeget. 2005 és 2010 között a mezőgazdasági és élelmiszeri ágazatba az állami kiadás 140%-kal nőtt, és 130%-kal nőtt az egyfőre jutó támogatás összege látván, hogy milyen demográfiai hatalmat képvisel Kína jelenleg, hihetetlen összegekről beszélünk. A kínai mezőgazdasági politika két fő tengelyre bontható. Az egyiknek célja, hogy a kínai termékek versenyképességén növeljen, közvetlen termeléshez kapcsolódó támogatásokról van szó, és tömegesen javítják mindazt, amivel a kínai mezőgazdasági termékek versenyképességén javíthatnak, valamint további cél az az, mint már mondtam, hogy vidéken akarják tartani a gazdákat. Több mint ezer milliárd yuan költenek arra, hogy a mezőgazdasági és élelmiszeri ipari ágazatot fejleszik évente. Ebből 600 millió yuan költenek arra, hogy vidéken tarthassák a gazdákat, hiszen alapvetően ez az egyik célja a stratégiájuknak. hogyha megnézzük, hogy az Európai Unió ezen három nagyhatalomhoz képest hogyan is áll. Láthatják, hogy két szintű a fejlődés. Először is 2005 és 8 között nőtt a támogatás, utána pedig csökkent 2008-tól kb. 10%-kal. Hogyha megnézzük az egyfőre jutott támogatást, akkor elég nagy az ingadozás a csatlakozás következtében, de 2008 után már egyértelműen látható, hogy a globális támogatás egyfőre jutó összege jelentősen csökkent. Itt az állami támogatást láthatják a mezőgazdasági termelésre, és általában véve az élelmiszeripari ágazatok támogatására. Több mint 60%-ban ez a gazdák életminőségének a támogatását jelentik. Felmerül a kérdés ezen intézkedések láttán, hogy az Európai Unió az egyik ritka olyan hatalom, mezőgazdasági hatalom, amely elválasztotta a termeléstől a támogatást, és közben igen komoly költségvetési szigorítások vannak folyamatban az országokban. Tehát általában a nagyhatalomoknál tendencia, hogy biztos, biztosítani akarják a termelést, a keresletet, azáltal, hogy a termelést és az élelmiszer és nem élelmiszeripari keresletet is fenn akarják tartani. Az elválasztott kifizetés logikája az nem a jövedelmi biztonsági hálót építi ki, hanem a gazdát támogatja, és a termelőt, nem pedig a termelést. Ez egy stratégiai orientációs kérdés, ezt érdemes felvetni, látván, hogy a mezőgazdasági nagyhatalmak milyen irányt követnek. Köszönöm, Bastian! Tehát milyen következtetéseket lehet ezen rövid elemzésből levonni? Először is azt látjuk, hogy az egyfélre jutó és a globális támogatások növekednek mindenhol, kivéve az Európai Unióban. Nagyon erős a növekedés dinamikája, az EU ö, ö, éppen ezzel ellentétes helyzetben van, ami nem azt jelenti, hogy csökkenteni kéne a támogatást, hanem éppen, hogy meg kell ezeket erősíteni. Két stratégia van. A többi ország a világban globálisan támogatja a mezőgazdagatást, amely általában ö, a termeléssel összekötött támogatás és kontraciklikus, az Európai Unióban pedig egy általány és a termeléstől elválasztott támogatásról beszélünk. Ez két teljesen ellentétes logika. A kérdés az, hogy melyik a jó logika a jelenlegi világhelyzetben. A harmadik részhez érünk. Ez a javaslatunk a kap jövőjére vonatkozóan hogyan kell megreformálni a kapot. Nos, hagy kezdjem olyan tételekkel, amelyek kicsit talán untatók lesznek, de mégis, mint a teorémák, mint az alapvetések úgy hangzanak. Először is a, gazár, az agrárpiacok nem képesek arra, hogy önszabályozzák magukat. Továbbá a liberalizáció olyan rendszerbeli gondokat okoznak, amelyek előidézik a az árfolyamoknak a hirtelen váltását. Ha pedig így alakulnak az árfolyamok, akkor ennek hatása van, még pedig negatív hatása mind a termelőkre, mind pedig a fogyasztókra, és kiteszi még erőteljesen a veszélyeknek az élelmiszer ellátási biztonságot. A különböző exporttevékenységek és egyoldalú beavatkozások, akár Oroszország, Argentina vagy más országok részéről nagyon nagy mértékben szintén befolyásolják a piacok alakulását az exportoknak a révén. Ezen kívül kívül említsük meg azt, hogy 2000 óta a spekuláció növekszik, és ez még inkább oda vezet, hogy az árak a spekulációknak újabb és újabb műveletei tennek a hatása alá kerülnek. Aztán nézzük meg most a kapot. A kap alapja, mint már láttuk az, az, hogy szétválasztjuk a támogatásokat. Véleményünk szerint ez akadályozza azt, hogy a fejlesztési stratégia kellően érvényesüljen. Mert a szétválasztás azt jelenti, hogy nem tudjuk biztosan venni a fejlődését az adott ágazatnak. A szétválasztás ugyanis az elválasztása a támogatásoknak azt jelenti, hogy a költségvetési forrásokat úgy allokáljuk, hogy azok igazán nem szolgálják az adott ágazatnak a a a használta a javát, hanem inkább arra irányulnak, hogy a populáció egy bizonyos szegmensét biztosítsuk jövedelmében, és ezáltal a hatás így módon elválik a valóságnak az igényeit el. Ezen kívül említsük meg azt, hogy rendkívül költséges a jelenlegi reform. Ugye a konvergenciát észleljük többek között az SPS-eknek, mégpedig az egységes területi támogatásoknak az alakulása nagyon nagy mértékben annak a függvénye, hogy a korábbiakban hogyan alakultak a termelési paraméterek. Már pedig manapság ott tartunk, hogy konvergencia irányába mozdulunk el, de ezzel nem oldjuk meg a dolgokat, mert ez egy elméleti konvergencia, és nem a valódi folyamatoknak a konvergenciája. Harmadik szempont itt az, hogy a reformnak a jelenlegi formája ö, oda vezet, hogy újra államosítják a különböző agrárpolitikákat, különböző intézkedések fogalmazódnak meg, legyen az a zöldítés, a greening, vagy pedig a különböző mentességek, a rugalmassági mentességek, amelyeket az államok élvezek, gyakorlatilag oda vezet, hogy 70%-a az agrárköltségvetéseknek vissza került a tagállamokhoz. 27 tagállammal dolgozunk, egy dolog ezen kívül figyelembe kell vennünk azt, hogy ez 27 féle piacot jelent, még pedig ennek a, már pedig ennek a fényében vissza kellene térnünk a korábbi egységes szemlélethez. Összekeverik, ez egy újabb szempont, az agrárpolitikát a környezeti politikákkal, és gyakorlatilag az egyik alá van vetve a másiknak. Ez egy igazi stratégiai kérdés. Nem tudjuk megoldani a kérdéseket úgy, hogy az agrár költségvetésnek egy részét átutaljuk a környezet védelemre, Szóval ezzel a módszerrel nem fogjuk tudni stabilizálni a piacokat, és a megfelelő megoldást megtalálni. Stabilizálnunk kellene a piacokat azért, hogy előrelátható környezeti politikát lehessen kivitelezni. De erre majd még visszatérnék. Íme, íme a reformnak a sémája. Ennek keretében szimuláltuk a két fő piacnak az alakulását, azaz a gabonafélék és a tejtermékeknek a piacának az alakulását. Persze mindez kivetíthető a húspiacra is, és az olajos növényeknek az alakulására is. Két harmadát ugyanakkor így módon le tudjuk fedni a jelenlegi költségvetési forrásoknak, és akkor, amikor majd az olajos növények, illetve a húsféléknek a költségvetése, akkor le tudjuk fedni a jelenlegi költségvetésnek gyakorlatilag 80%-át. Hogyan alakulna a mi javaslataink szerint a kap? Úgy tekintjük, hogy a búza, a kukorica esetében létezhet egy egyensúlyi ár. Az egyensúlyi ár egy olyan ár, amely elfogadható a fogyasztó számára, és kellő jövedelmet biztosít a termelő számára. Ismert ez az árfogalom, ezt úgy hívták Európában nagyon sokáig, hogy indikatív ár. Az indikatív ár véleményünk szerint lehetővé teszi azt, hogy egy olyan folyamatba jussunk el, egyfajta alagútba, amely lehetővé teszi, hogy ne kelljen támogatni az árakat a kettes kategóriában ugyanakkor fenntartanak egy 60-70 eurónyi per hektár támogatást, amely egy ilyen biztonsági tartalék lenne, és amelyet folyosítanak valamennyi termelőnek, függetlenül, hogy milyen fajta termelésbe bocsátkozott, hol dolgozik, és ezáltal tudna hozzá, tudnak hozzájárulni a jó állattartáshoz, az ekokondicionalitáshoz, és úgy gondoljuk, hogy ezáltal válna jogosultá ez a támogatási forma forma. Tehát akkor, amikor a piaci árok lemennének az alagút ábra alá, akkor jutnánk el az úgynevezett kontraciklikus kifizetésekhez. Tehát ez nagy mértékben különböző a jelenlegi SPS-től, amikor ugye egészen másként kezelik a kontraciklikus támogatásokat, azaz akkor, amikor a válságokra kerül sor. Már pedig a mi képletünkben az derül neki, hogy nem lesz szükség külön stabilizálni az árakat, mert hogy ilyen igényt akartak nem is fogalmazódna meg. Magasak az árak a piacokon, és ennek keretében jelenleg ugye nem csak, hogy az árak bevételéből részesülnek az agrárok, hanem még az SPS-ek, SPS-ekből is részesülnek. Ebből adódóan ugye ez különböző perturbációkhoz vezet. Azaz, a véleményünk szerint arra van szükség, hogy a gazda az a hosszú távon tudjon gondolkodni, a különböző jövedelmeit tudja hosszú távon kezelni, mi általány támogatásban részesítenénk, és az agrárgazdának a feladata lenne az, hogy alkalmazkodjon a piac alakulásához volatilitis tényleg jellemzi a piacokat, ezt már láttuk, de úgy gondoljuk, hogy a hogy a volatilitás szükségszerűen idézi elő a válságokat, láttuk ezt nem régiben a tejtermékek esetében, nyilvánvalóan megvalósulhat újabb ilyen válság más termékeknél, és hát ez vezet ehhez a javaslatunkhoz, egy olyan javaslathoz, amely, amely ki ugrik a korábbi modellekből, és azt nézi meg, hogy hogyan tudjuk a válságokat kellő módon alakít, alakítani, akkor között hogyan tudok alakulni. Na most azt látjuk, azt, hogy lehetőség van arra, hogy keretek között, igen, keretek között, de mégis korlátozzuk, illetve kezeljük a készleteket 4%-os mértékben. Miért 4%-os mértékben? Különböző szimulációkat végeztünk, és ezeknek az alapján jutottunk arra a következtetésre, hogy ilyenfajta mértékben egyesült tudunk biztosítani a piacokon, és ez a századék mérték, ez kellően alacsony ahhoz, hogy legyen költséges az EU uniós költségvetés számára. Na most, hogyha az alagút fölé nézünk, akkor azt látjuk, hogy a készleteket leépítik, és egy másik álszint között, a pénzügyi szolidaritási szint felett pedig, mert hogy egy ilyen szolidaritási adónemet kiépítenénk, és ez vonatkozna valamennyi agrártermékre, mindegyikre érvényesítenénk. Tehát ugyanannyira tehát bármilyen mennyiségről van szó, ez érvényesülne, ez a pénzügyi szolidaritási adó vagy illeték, és ezáltal egy újabb forrás teremtenénk az EU-s költségvetés számára, miközben ösztönöznénk az úgynevezett alagút megoldást. Nézzük meg a szimulációt most egy másik formájában. Ugye már beszéltünk a gabonafélékről és a tetemékekről és lát, tanulmányoztunk kettő periódus, egyet a múltban, a 2006-os és 2011-es periódusban, és egy másikat szintén a múltban a 2012-es indítva, de kitekintve egészen a jövőben 2020-ig. Itt láthatják az árakat, 2015-ös árat, az egyensúlyi árat, és hát azt láthatják, hogy 200-230 között lenne az alagútak az alakulása, átlagokból kiindulva, olyan átlagokból, amelyeket a különböző tagállamokban észleltünk, 13-15 eurós mértéket láttunk, és gyakorlatilag mindenféle árszintet le tudtunk fedni európai vonatkozásban, és így jutunk el a 140 euró per tonnához, jelenleg 200 euró feletti a búza ára, és 250 állítottuk be a dolgokat a szolidaritásnak a szempontjából. Több ízben a szolidaritási támogatási alapot igénybe kellett venni az utóbbi években szívesen válaszok majd a kérdésekre. Itt most csak annyit mondanék, hogy a kontraciklikus támogatás 90%-ban tudnak jutatni a termelőknek, és gyakorlatilag csak egy kis mértékben kerülne igénybe vételre a piaci, úgynevezett pót megoldás, a piaci szelep, zsilip szelep, zsilipár. Mindez hova vezethet? Oda, hogy azt látják, hogy 2006-tól 2020-ig hogyan alakulnak az átlag gabona árak feketén, aztán 2006-tól 2012-ig látják a valós számokat, aztán 12-től 20-ig a modellünkből fakadó görbealakulást láthatják. Látható az is, hogy szürkén, oda 200 és 230 között az árak benne vannak abban a bizonyos alagútban, 2009-2010-ig némi kilengés van fölötte meg alatta, aztán 2014, illetve 2013-14-et láthatnak, tehát volatilitás jellemzi a piacot. Ezek a hipotézisek itt most 230 euróval a tejre vonatkozó hipotézésünk, láthatják az alagút alakulását is, íme, íme, hogy mindez mit eredményez 2006 és 2011 között. Ha ezt a rendszert alkalmaztuk volna, akkor 10 milliárd eurónyit lehetett volna évente megtakarítani az 54,5 milliárdos összösszeghez képest, tehát átlagban a 2007-es, 8-as években lehetett volna nagyon sokat megtakarítani, amikor magasak voltak az árak. Akkor, amikor magasak az árak a mi rendszerünkben, akkor megszűnik a támogatásoknak a for folytat, folyósítása, mert az SPS ilyen módon megszűnne, és gyakorlatilag egészen más képletes után, mint jelenleg. 2090 ugyanakkor, amikor alacsonyak voltak az árak, akkor a költségvetés kicsit megnövekedett volna, de csak enyhe módon, utána pedig 5 éven keresztül gyakorlatilag, is, gyakorlatilag 50 milliárd járjót tudtuk volna megtakarítani, ami hatalmas összeg, és hát, hogyha most megnézzük a forgalmát a gazdáknak gazdánként, akkor mit láttunk? Többek között a gabon odaféléknél. Azt látjuk, hogy az átlag az 220 eurót jelentett volna tonnánként, gazdánként, és a mi sémánkban pedig 200, 224 eurónál alakult a dolga a jelenlegi kapal, tehát a jövedelem picit alacsonyabb lett volna, a mi képletünk szerint, de, de, de stabilizált jövedelem lett volna, azaz sikerült volna a kilengéseket lefaragni, tompítani, és megtakarításokat eszközölni némileg a jelenlegi rendszerhez képest. Nézzük meg a kitekintéseket most 2012 és 20 között éme a hatástanulmánynak az eredménye ismerjük, hogy a tanács milyen döntést hozott, ha bár ez a döntés még nem végleges európai szinten, és 10 milliárd eurónyi megtakarítást lehetne ezáltal eszközölni, stabilizálva a piacokat. Amikor a gazdáknak a forgalmát nézzük, de toárbevételét, akkor azt látjuk, hogy ez gyakorlatilag nem változik, stabilizálódik, 228 euró a jelenlegi kappal, és a milyen kell, a mi rendszerünkkel pedig 220 euró per tonna, tehát kisebb költségvetés, stabilizált jövedelem, és ha bár van bizonyos mozgása a költségvetésnek, bizonyos lepegés, de mégis, mégis az összpénzügyi keret alacsonyabb lenne. Abból kiindulni, hogy 50 milliárdos megtakarítás születne, az következik, hogy a mozgásterünk megszületne, újra születne, és ezáltal tudnánk kezelni a különböző egyéb helyzeteket, és hála ezen új politikának olyan akciókat lehetne kifejleszteni, amelyek hosszú távon hasznosak lehetnének, és amelyeket jelenleg nem vagyunk források hiány képesek kidolgozni és kialakítani, ennek pedig meg lehetne az agrár környezetvédelmi hatása is. Tehát így módon a mozgáserők növekedne, és ez a rendszer ilyenfajta új forrásokat teremtene. Nagyon sok görbét rajzoltunk fel, és ezeket most én hagy ne ismertesen, mind csak kettő nagy következtetésre szeretnénk kitérni. Egyrészt ugye, hogy mennyire VTO képes, VTO kompatibilis a reformtervezetünk, egyrészt másrészt pedig, hogy mit jelent mindennek a hatása a több éves költségvetése, mint hogy ez az a kérdés, amely talán a leginkább izgatja az örök szakbizottságát. Hallgassuk meg Bastient, aki most a VTO kompatibilitásról fog beszélni. Tény is való, hogy megvizsgáltuk ezt a szempontot is, a VT kompatibilitást, annak ellenére, hogy a VT nem a legmegfelelőbb pozícióban van a tekintetben, hogy most megállapotásokat alakítson ki, de mégis lényeges az, hogy megvizsgáljuk az uniós javaslatokat a különböző kapreformákkal kapcsán, tehát ezeknek az alapján érdemes megnézzünk, hogy a mi álláspontunk hogyan alakul. Három támogatási ugye, formával beszélünk, az élelmiszerbiztonság, a kontraciklikus kifizetések és a készleteknek az alakítása az árfolyamok alakulásának és a regulációnak függvényében. Az élelmiszerbiztonság egy szétválasztott típusú támogatás, és annak felel meg, annak a logikának, hogy az SPS-ek jelenleg hogyan működnek, tehát a zöld doboz vagy a zöld kategóriát nem veszük figyelembe, tehát nem torzító hatású támogatás, támogatásokról van szó. A kontraciklikus kifizetések pedig olyanok, amelyek nem közvetlenül kapcsolódnak a megtermelt volumenhez, tehát ez vagy a narancssárga, vagy pedig a kék boxba, a dobozba tartoznak, és ezeket be lehet határolni 80-85%-ban. Itt jogilag, meg gazdasági szempontból is fontos a szabályozás, de mi úgy döntöttük, hogy inkább a darancsárga színű dobozba helyezzük ezt a támogatásba, kiindulva a legpesszimistább hipotézisekből. Viszont a készleteknek a regulációs leépítése a narancssárga boxba, dobozba kerülnek. Ezek tehát összhangban vannak, ezek a törekvések a WTO törekvésekkel. Az WTO tárgyalások során mit is veszünk figyelembe? Egyrészt azt, hogy az AMS, az Aggregate Measure of Support hogyan alakult, és e tekintetben figyelembe veszük a termékeket. Kettőféle globális támogatási mérték létezik, ezeknél figyelembe veszük a de minimis szempontokat termékenként, korlátozzuk a dolgokat 5%-ra a termelési értékben, és azt is figyelembe veszük, hogy az adott régióban mi a volumen, a globális termelési agrár volumen. A másik tényező, ez a bizonyos szedel növezetés, elnevezésű mutató, amely azt vizsgálja, hogy a kereskedelmet torzító hat és sújtott támogatás hogyan alakul. Itt szintén termékenként vizsgáljuk meg a dolgokat, de minimis szempontból, megnézzük, hogy mi az, ami torzító hatású, és megnézzük azt is, hogy hogy a torzító hatású támogatások azok hogyan kerülnek figyelembe vétele a blue boxban, a kék dobozban. A mozgásteret nézzük most meg. Ime azt látjuk a grafikonon, hogy mi történik effektíve. Itt a Orange Box-nak a számai láthatók, a, az, hogy az AMS tekintetében 72,2 milliárd eurónyira vállalt kötelezettséget az Európai Unió. A másik oldalon pedig azt látjuk, hogyha most, hogy termékenként hogyan alakul az AMS 32 milliárddal. A narancssárga színű bál, olali rész azt mutat mutatja, hogy az AMS jelenleg 2006 és 20 között hogyan alakul, kiindulva persze abból, hogy hogyan fognak a számok alakulni a jövőben az adatok 11, ig mint abból kiindulva, hogy ez 11,2 milliárdot tesz ki jelenleg, és azt is nézzük, hogy a, a momagri javaslat felhasználása mit eredményezne. Van egy olyan nyelv, év, amikor a momagri támogatás alacsonyabbá tenné a jelenlegi álmezt, de ugyanakkor a legtöbb esetben tehát az esetek 90 ában a megengedett szint alatt lennénk, és az AMS szint alatt lennénk jelentős mértékben, és ez nagyon fontos a mostani adatokhoz képest. Ami pedig a Orange Boxot meg a Blue Boxot illeti, ugyan ilyen típusú következtetésekre jutunk, tehát jelentősen alacsonyabb szinten leszünk a két doboz összegénél, és ez a támogatások szempontjából is kedvező eredmény. Azt is megfigyeltük, hogy az első hipotézisből kiindulva, az első forgatókönyvből kiindulva lehetséges még tovább lépés is, mégpedig az uniós hozzáállásnak a révén, azáltal, hogy az Unió hogyan támogatna a támogatná az Orange Shark Blue Boxot. Egyrészt a diminis termékek esetében, gabonafélék és a tejtett termékek esetében, ahol az adatok nagyon izgalmasan tudnak alakulni. A diminimis kitétel pedig nem csak termékenként, szintén fontos tényező, 70%-ban kerül felhasználásra az Egyesült Államokban, miközben az EU nem él ezzel az eszközzel, és a WTO tárgyalások során se hivatkozik így módon rá mihelyest ezeket a különböző kitételeket, záradékokat érvényesítjük és rögzítjük a tárgyalási folyamatban, akkor eljutunk oda, hogy hogy sokkal optimistábbak lehetünk a tekintetben, hogy mennyire kompatibilis, VTO kompatibilis a javaslatunk, mint gondolnánk. Tehát valóban nagyon erőteljesen megkörnyékeznénk azon maximum összegeket, amelyeket jelenleg elér az Európai Unió. Jelentős csökkentéseket is el lehet érni majd a Blue box a jobb kiaknázásával. A szimulációnk azt mutatja, hogy semmiképpen sem telítődik az a bizonyos 5 százalék, amelyet jogosultak vagyunk elméletben kihasználni. Ezt az előadást egy rövid felvetéssel szeretném zárni a többévesség és a tartalék alap működéséről. A következő dián láthatjuk ezt. Tehát 7 éves időszakon keresztül a költségvetési keret az első pillérre kevesebb lehet, mint a mostani. Hiszen az, hogy 7 éven keresztül ez növekedjen, ennek rendkívül kicsi az esélye, ez több éves hosszú válságra lenne szükség, és soha nem volt olyan, hogy három-négy éven keresztül rendkívül alacsony szinten maradnának az árak. Tehát a költségvetési rendszerünket figyelembe véve annak a valósz, ennek a valószínűsége kb. 6 ezrelék, mármint annak, hogy a költségvetési ö, átlagon felül legyünk, tehát nagy valószínűséggel ez alatt leszünk a több éves keretben. Ugyanakkor az is biztos, hogy mivel sokkal kontraciklikusabb rendszerben vagyunk, a stabil költségvetés helyett olyan költségvetésre van szükség, amely a piaci realitások alapján változik, tehát így aztán elválasztjuk a két dolgot. Tehát ami a VTO-kompatibilitást illeti, ez megfelel a bizottság vállalásához, és nem hágunk át semmilyen ágháthatatlan korlátot. Ezen kívül egy válság ellenes tartalék alapra lenne szükség, meg kell határozni, hogy mennyi az eredeti összege ennek, és utána az N-1 évről az N évre átvihető összegekre lenne szükség, hogyha válság következik be. És amikor elér egy küszöbértéket ez az alap, a az egyes piacokra vonatkozóan, akkor az így begyűjtött többlet összeget be lehetne gyűjteni, és ugyanígy lehetne egy küszöbérték piaconként is, tehát ez lenne, amelyre, amelyre vonatkozna egy sunset close. Így néznek ki, tehát egy lehetséges rendszer, és hát ehhez persze igazítani kellene az eljárásokat is, de tehát az össz összeg alacsonyabb lenne, hatékonyabb lenne a költségvetési tételek felhasználása az Európai Uniós intézményekben, hosszú távú lenne a mezőgazdasági politika, és stabilabbá válna a gazdák helyzete, és tiszteletben tartanánk a fogyasztói árakat, amelyek a lehető legalacsonyabb szinten maradnának. Köszönöm, elnök asszony! Még két szót hozzá fűznék ehhez Jutta, hogyha megengeded. Először is köszönjük, hogy ilyen figyelmesen meghallgatták az előadásokat. Ez rendkívül hosszú gazdasági és költségvetési tanulmányoknak az eredménye, és ezek elég koherens tanulmányok. Azt gondolom, hogyha megnézzük, hogy milyen feltételek mellett tárgyal Európa a költségvetési fellépéséről, és most pontosan erről beszélünk, akkor aggódnunk kell amiatt, hogy milyen lesz az európai költségvetés jövője, és hogy a most fontosnak tartott politikáknak mi lesz a jövője. Rendkívül fontos ez, hiszen mi felelősségünk, a politikusok felelőssége, hogy biztosítsuk a polgárok jövőjét. Mind a teljes gazdasági ágazat és szektor szempontjából, mint ahogy a mezőgazdaság és az élelmiszeripar is ide tartozik, de mindenek előtt nem szabad megfeledkezni arról, hogy a táplálkozás, ez egy alapvető szükséglet, és a következő évekre, évtizedekre is biztosítanunk kell, ami korábban az európai munka egyik pillére volt 40-50 évvel ezelőtt, a saját lakosságunk élelmiszer ellátását. Amikor azt látjuk, hogy nagyon kevés időnk van arra, hogy valódi költségvetési döntéseket hozzunk, és hogy annak milyen következményei lehetnek. Időre van szükség ahhoz, hogy a Költségvetési Szakbizottságban meghallgassuk az ilyen jellegű kutatások eredményeit. És ez rendkívül fontos. Három-négy évvel ezelőtt a Kobűben én is dolgoztam, és aggaszt engem, hogy milyen következményei lehetnek a döntéseinknek. És ugyanúgy, ahogy láthattuk a meg nem hozott döntések következményeit a globalizációval kapcsolatban, hogy milyen komoly csapást mérhet ez az európai iparra, és az ipar visszaszorulása az egyes tagállamokban észlelhető. Éppen ezért nem szabad, hogy a mai időkben költségvetési megszorításokat indítsunk, vagy hogy visszaszorítsuk az ilyen jellegű kutatásokat, és emiatt aztán a mezőgazdasági termelés is visszaszoruljon az Európai Unióban. Azt gondolom, hogy ha megnézzük a nagy világszintű hatalmak támogatását, akkor azt látjuk, hogy az Európai Unió támogatása az egyedüli, amely egyfőre jutva csökken. Nem mondhatjuk azt, hogy Európa kilábal a válságból, hogyha nem veszi kézbe az ilyen jellegű gazdasági eszközöket. Amikor azt látjuk, hogy az elmúlt napokban Brazília egy lobbycsoportot hoz létre az EU-s intézményeknél a saját mezőgazdasága védelmében, hát mennyire leszünk naívak? E felett szemet hunyunk? Felelősöknek kell lennünk. Az elvégzett munka biztos, hogy érdekli a mezőgazdasággal foglalkozó politikusok, politikusokat, de mindenek előtt ezen munkának az a célja, hogy az Európai Unió költségvetési döntéshozói kezébe jusson, hiszen mindenki tudja itt a szak, költségvetési szakbizottságban, hogy milyen alapvető fontosságú döntéseket hoznak azért, hogy az Európai Unió jövőjének a politikáiról lehessen dönteni, és azokat biztosítani. Láttam az ülés elején, hogy nem mennek jól a dolgok, sőt, egyre romlanak, ha jól értettem, de nagy örömömre szolgál, hogy a parlament egyre komolyabban felvállalja ezt a szerepét, és korábban mindenképpen az európai nyilvános felelősségvállalás szolgálatában végeztük ezt a munkát, és olyan döntésekhez, megoldásokhoz vezet, amely 7-8 évvel ezelőtt a mostani költségvetési perspektíváknak volt az egyik vezérfonala, Jutta, te irányítottad ezt a munkacsoportot, miszerint a költségvetésre milyen európai hozzáadott értéket lehet meghatározni. Nem vagyunk mi naívak. Nagyon jól tudjuk, hogy az ilyen jellegű reform nem egyik napról a másikra fog megtörténni. Nagyon tud, jól tudjuk, hogy a mezőgazdasági szakbizottság foglalkozik a kapreformjával, de nekünk itt a költségvetésben mindig látnunk kell, hogy a pénz az, ami diktál. Egyre kevesebb pénz van az Európai Unióban, és hogyha nem küzdünk a világszintű élelmiszeripari háborúban, akkor a következő nemzedékek isszák meg ennek a levét. Köszönöm még egyszer, hogy meghallgatták, hogy mi hol járunk most a kutatásainkban, és szeretném, hogyha az ilyen jellegű előrejelzéseket minden szakpolitikában elvégeznék, és jó lenne, hogyha a lehető leghamarabb végre is hagyhatnánk ezeket. Hiszen, hogyha sokat várunk, akkor elszáll a lehetőség a fontos és igazságos fellépésre. Ha sokat haladgatjuk a döntést, akkor az Európai Uniós integráció is megszenvedheti ezt. Közgazdászként úgy gondolom, hogy ezen tanulmányokból meg kell nézni, hogy milyen irányok mentén lehet a politikai választásainkat megvédeni, mind az Európai Parlament, mind pedig az európai nemzetek választásait. Hiszen az itteni döntéseink tükrében lehetne új dinamikát adni az európai népességek, lakosságnak a jövő szempontjából. És még egyszer elmondanám, hogy ha nincs mit ennünk, akkor nincsen jövőnk. Úgyhogy ingyencként azt mondom, hogy vegyük komolyan a mezőgazdasági kérdéseket, hiszen az összebarkácsolt megoldások már nem lesznek kielégítőek. A világ más, tájékain minden politikai döntéshozó ugyanilyen döntések előtt áll. A szuverenitás problémája is felmerül, és hogyha éhezik a lakosság, akkor nincsen onnantól már valódi politikai projekt. Ezt a pár szót szerettem volna még elmondani. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Ähm, Köszönöm szépen. Akkor tudjuk, hogy ez a trió miért trióként van itt velünk. Ez teljesen világossá vált, mikor Katrin politikai felhívását is meghallgattuk. Nekem ez teljesen logikusnak tűnik, amit önök elmondtak, de azt is tudjuk, hogy a reformot, ezt a reformot nem fogják nagyon szeretni és különösen a mezőgazdasággal kapcsolatban az a benyomásom, hogy sokan, akik ezzel foglalkoznak, legszívesebben úgy hagynának mindent, ahogy most van. Isten ments, semmilyen reform nem kell, mert több minden veszendőbe mehet, de most láttuk, hogy mit nyernénk egy ilyen reformmal. Én egyébként is szikra szirárdan meg vagyok győződve arról, hogyha ilyen dolgokon hosszú ideig nem változtatunk, akkor ez visszalépés lesz, hiszen a mozdulatlanság az visszalépés, mert időközben máshova kerül a fejlődés. De amin azért nagyon meglepődtem, bár természetesen azzal tisztában voltam, hogy ez a jelenlegi erről a jelenlegi reform törekvésről szó van, a renacionalizációról. Itt nem vagyunk egy véleményen a szakbizottságon belül, de ami különösen megrendített majdnem, az az, amit a termeléstől a szétválasztásról mondott, és amit a környezetpolitikusok mindig nagyon fontosnak adottak, tehát hogy a gazdák meg kell, hogy feleljenek környezetvédelmi követelményeknek, és így a, kapják meg a támogatást. Ugye Csolos ezt ért jelenleg a zöldítés a greening alatt. És önök azt mondják, hogy ez egyáltalán nem célra vezető. A agrárpolitikát és a környezetpolitikát Isten ments, hogy összekeverjük. Hát én ezt most szívesen elhinném, de azt hiszem, hogy eh, ahhoz még kicsit intenzívebben kell ezzel foglalkoznom. Valószínűleg nem működik, úgyhogy most azt mondjuk, hogy ezt teljesen külön választjuk, a nélkül, hogy tényleg megreformálnánk az agrárpolitikát olyan módon, ahogy most ezt a Momagritól hallottuk. Mert hogyha ezt nem tesszük meg, akkor semmiképpen nem folynak be azok a pénzek a költségvetésbe, és akkor ezeket máshol kell majd keresni. Igen, hát ez kicsit az én politikai hozzáállásomat is tükrözte, amit elmondtam. Jan Müller és még valaki, Iváló, de először Jan, Jan Müller. Köszönöm, elnök asszony. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon nagy érdeklődéssel hallgattam a prezentációkat, nagyon jók voltak. Én rendszeresen olvasom a Momagri publikációit, és ezeket is nagy érdeklődéssel olvasom mindig. Az általános észrevételem az, hogy ez most egy kicsit túl késő jött, mert szerencsére, többek szerencsének tartják, jövő héten lesz megállapodás Luxemburgban és erre a megállapodásra sokan készülnek, és én úgy látom, hogy ez már kőbe van vésve, és nem lehet igazán a következő hét évben semmit változtatni. Önök felhívást intéztek a ciklikus fizetések újra bevezetése érdekében az Egyesült Államokban, Kínában, Brazíliában is ilyesmire kerül szorba, Kínáról nem sokat tudunk. Ez egy olyan politika, amit elvi okok miatt utasítottak el, Fischler biztos, és ez egy nagy eredmény volt, mert nagyon rosszak voltak a tapasztalatok az ilyen kifizetésekkel tehát hogy a piacot ne, vagy az árakat ne a piac szabályozza, hanem mesterségesen határozunk meg az árakat. Ez a múltban hatalmas tej, vaj, fölöslegek termeléséhez keretkezett. Tehát, hogyha ezt alkalmazzuk, és mondjuk azt mondja, hogy 10 milliárd eurót lehetne ezzel megtakarítani, hát nekünk pont ellenkező tapasztalataink voltak ezekkel a, az anticiklikus kifizetésekkel. De a közvélemény Európában mindig is ellenezte a közös agrárpolitikát, hogy ilyen sok pénzt fordítunk erre, ezt a pénzek elpocsékolásának tekintették. Úgyhogy ha összehasonlítjuk a számokat, a vezető intézet, amely kiszámítja, a intézmény, amely kiszámítja a támogatások mértékét, ez mindig az OECD, az elmúlt években az OECD végezte a számításokat, és a tendencia az, hogy jelentős mértékben csökkentek a támogatások Európában. Amikor 94-ben én képviselő lettem, akkor 40% volt az arány, most ez lement 20%-ra. Az összes többi nagy kereskedelmi régióban nem csökkentek ennyire a támogatások, tehát mi megtettük, amit meg kellett tenni, és semmit nem kaptunk ezért cserébe. Ez csak egy általános megjegyzés, megjegyzés volt részemről. Hogy mi lenne az optimális szám, azt nem tudom. Olvastam különböző számításokat. Itt a fő vitapont mindig az, hogyha az Egyesült Államok van a food stampről beszélünk, ami megfelel az, tehát az agrár támogatásnak. Nos, e, az EU-ban más a költségvetési helyzet. A legtöbb tagállamban van egy keret, ami támogatásokra költhetnek. Az Egyesült Államokban viszont piacszabályozás ez a food stamps rendszere. Az Egyesült Államokban működő rendszer, ez mindig is örökös vitapont volt a számomra. Annyit tudok mondani, javasolni, hogy ezekkel a számokkal menjenek el az OECD-hez és a WTO-hoz, és nézzék meg, hogy ők mit mondanak. Hiszen amikor tárgyalunk az agrártámogatásokról, akkor ugye ezeket általánosan el kell fogadni egy általános fórumon. Én nagyon érdekesnek tartottam a tanulmányokat, de most, a mostani szakaszában ennek a játéknak lekéstünk erről. Vonzónak tűnik, amit hallottunk, de nem látok lehetőséget arra, hogy most ebben a szakaszban ezeket be tudnánk építeni a politikánkba. Iváló. Köszönöm, Jutám. Valóban nagyon érdekes prezentációt hallottunk, az egész elképzelés érdekes. Jan említette, hogy az Európai Uniónak rossz tapasztalatai voltak a korábbi rendszerrel. Valóban, de ez a mostani rendszer sem ideális. Látom, hogy hogyan, ahogy, hogy hogyan finanszírozzuk az agráriumot itt Európában, az nagyon messze van a tökéletestől. Hogyha most erre nem került sor, hiszen most valóban a tárgyalások utolsó szakaszában vagyunk, eldőlt, hogy milyen lesz a kap a következő években. Amit Katrin is mondott, ezen gondolkozni kell, be kellene, hogy kerüljenek a, ezek az új gondolatok az agyakba, hogy aztán ebből egy új reform jöhessen ki. De hagyd tegyek fel néhány kérdést az intervenciós mechanizmusról. Az első kérdésem következő. Beszéltek piacokról, különösen a gabona piacok kapcsán. Itt elég sok az intervenció pénzintézetek részéről, és pénzügyi spekuláció is tetten érhető ezen a területen. Hogyha ez a pénzügyi spekuláció a piaci ár mozgások, ingadozások része, akkor ez indokolatná azt, hogy bevezessük ezt a támogatási mechanizmust, használjuk a készletek felhasználásával, és ezzel korrigáljuk a piacot. Hogyha a pénztőke megvan, akkor kell, hogy egy, legyen egy olyan megkezelítés, ami eh, működőképes. A másik kérdésem, hogyan határoznák meg a, a szinteket, a különböző intervenciós plafonokat a korábbi adatok, tehát történeti referencia adatok alapján pontosan hogyan történik ez. Talán értik, az én aggályom az, hogy ne egy bürokratikus folyamatot hozunk létre, ami aztán nagyon messzire kerül a piaci valóságtól. Köszönöm szépen. Kívánna még valaki hozzászólni? Ha nem, akkor kérem, válaszoljanak. Sok nagyon izgalmas kérdés hallottunk, úgyhogy megpróbálok válaszolni a lehető legteljesebben. Ennek azt, mondja, valóban önnek igaza volt, akkor, amikor azt mondta, hogy én egy olyan környezetvédelmi politikára tettem javaslatot, amely előteljes lenne, és nem függene csak az agrár intézkedésektől. Amikor így fogalmaztam, akkor ez azt jelenti, hogy az, eko, az ökokondicionitás, a kereszt megfelelés ö, ö, érvényesüljön, megőriznék ugyanazokat a célkitűzéseket, amelyek ez idáig is le, ö, jelentkeztek, érvényesültek, tehát egyre zöldebbé, környezetbaráttába kell tenni a mezőgazdaságot. Tehát nem szabad ugyanakkor, hogy csak az SPS-ekből induljunk ki, és csak onnét szerezünk forrásokat. Tehát ez nagyon bürokratikus lenne. Mindenképpen arra van szükség, hogy megerősítsük a, meg, a környezetvédelmi politikánkat, a környezetpolitikánkat. Ezt emellett állok ki nem lehetséges az, hogy csak az agrártermelés szabályozzunk, és úgy kívánunk eredményeket elérni. Nem, egyéb szempontokat is figyelembe kell venni, a területeknek a biztonságát, fenntarthatóságát, és így tovább. Éppen ezért azt javasoltuk, hogy egy kiegészítő támogatás létezett, amely hozzá járul a környezeti célkitűzésekhez. Tehát ez nélkülözhetetlen. Ami Mulder úrnak a kérdését illeti, több válaszom is lenne. A korábbi rendszer nem egy kontraciklikus rendszer volt. Akkor, amikor a, me- az Európai Bizottságnál dolgoztam, pont az agrár költségvetéssel foglalkoztam, és szabad kasszás, plafon nélküli, maximum összeg nélküli támogatásokat folyosítottunk bármire, minden agrártermékre, úgy, úgy mondom, és akkor gyakorlatilag 70%-át tette ki 81-82 környékén ez a típusú támogatás, és aztán részt vettem akkor, amikor az első reformot hajtottuk végre a kapban, a kvótákból való kilépés, mert hogy ezt a csapda helyzetet ezeket meg kellett szüntetni. Tehát amit mi javasolunk, annak semmi köze a korábbi dolgokhoz. Csak akkor alkalmazzuk ezeket a forrásokat, amikor válság alakul ki, de nem automatikusan, tehát bizonyos küszöbértékhez kötve a bizottságnak, illetve a tanácsnak kellene döntenie. Csak például ö, a ö, akkor, amikor az összes kontraciklikus megoldás ö, nem hozta volna meg az eredményét, akkor nyúlnánk csak a készletekhez, és mindenképpen alatta maradnánk a jelenlegi kifizetési eh, támogatási szintnek. Kálfin úr kérdésére válaszolva pedig azt tudom mondani, hogy milyen vetette fel, milyen hatékony lehet egy ilyenfajta rendszernek, például a közkészleteknek a való ö, alkalmazása mit hozhat a konyhára. Szimulációkat képeztünk, kontraciklikus kifizetéseket modellizáltunk, aztán a közkészleteknek az intervenílással gondoltunk, és ez lehetővé teszi azt, hogy benne maradjunk abban a bizonyos alagútban, ár alagútba, amelyet ismertettem, ismertettem önökkel, mert hogy ez a célja ennek a, a, a megoldásnak, és ezáltal próbáljuk elérni azt, hogy a a 92-es rendszertől teljesen elkülönülten, attól teljesen különbözően ö, alkalmazzuk csak ezeket a megoldásokat, és ne olyan bürokratikus módon módon lépjünk fel, mint jelenleg megteszi ezt a bizottság, amely kiindul a korábbi a történelmi eredményekből vagy adatokból, és gyakorlatilag a piaci valóságot nem veszi figyelembe. Az ilyenfajta illékony piacokon, mint az agrárpiacok, nem lehet azt tenni, hogy az EU-s hatóságok azt mondják, ime a forrás, és kiki boldoguljon, ahogy tud. Ez lehetséges nagy gazdálkodások esetében, nagy ö, gazdák esetében, de a kis gazdák esetében nem. És hát nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy ez a valóság ilyen sok, sok színű, és mindenképpen a piacokat és a jövedelmeket kell stabilizálnunk egy olyan gazdasági környezetben, ahol a források sokkal szűkebbek lesznek ami pedig az árak alakulását illeti. Azt is tudjuk, hogy az átlag termelés, az átlag ár nagyon szorosan összefügg egymással, és erre vonatkozóan léteznek statisztikák, ott van a RIKA nevezetű nyilvántartás adat, bázis, amely nyilvántartja valamennyi agrártermék jövedelem alakulásnak a statisztikai adatát, és hát a termelési árak jelentősen változnak, például mondjuk azért, mert a különböző forrásoknak az ára megváltozik erőteljesen, akkor nyilvánvalóan egy olyan mértékű eltérés történik, amely már nagyobb horderejű döntés igényel, és ekkor a tanács, a bizottság és az Európai Parlament dönthetne. Ilyenre nyilván ritkán kerülne sor, de ezt is szabályozni kellene az egyensúlynak a biztosítása, az alagútnak a szélessége mind-mind olyan eszközök lesznek, amelyen a költségvetési politika irányíthatja a gazdaság alakulását. Jelenleg ilyen fajta irányítás nem létezik. A jövőben viszont erre lenne szükség többek között az SBS-eknek az orvoslására, és hát ehhez referenciákra lesz szükség. De hát jelenleg ugye nem is, nem is veszük figyelembe azt, ami történik a piacokon csak a történelmi referencia értékeket veszük figyelembe. Márpedig akkor, amikor azt nézzük, hogy Amerikában mi történik, és például az élelmiszer segélyeknek az alakítása hogyan történik, akkor azt láthatjuk, hogy sokan inkább támogatják az Egyesült Államokban a legrászorultabbakat, mint Európában. Az egy plusz, az egy plusz juttatás, és úgy gondolom, hogy a megoldásunkkal ö, gyakorlatilag egy jó megoldást tudnánk kínálni, és nem az történne, hogy lecserélnénk egy támogatást egy másik támogatási formára, nem, hát tehát itt egészen másról lenne szó. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Nagyon, nagyon köszönöm legalábbis azok a, azoknak a kollégáknak, akik itt voltak, nagyon sok mindent hallottunk. Korábban is volt már némi információ, mert Katrin már járt nálam, és elmondott ezt-azt. Mindent rendkívül izgalmasnak tartok és szeretném, hogyha minden kollega ezt meghallgatná, vagy megismerkedne ezzel az anyaggal. Ugye itt vannak az írásos anyagok, ezt erről majd szélesebb összefüggésrendszerben is tudunk majd beszélni. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy eljöttek. Nagyon köszönöm, hogy megértik talán azt, hogy miért nincs jelen sok képviselő. Most tele van a fejünk ezzel a több éves pénzügyi keret kérdéssel, és ezért nem tudtunk annyira az agrárpolitikára koncentrálni. Még szeretnék valamit bejelenteni a kollégáknak. A Költségvetési Bizottság elnöke kért arra, hogy jelentsem be, hogy jövő héten lesz egy rendkívüli ülése a Költségvetési Bizottságnak, tehát hogy már hétfőn délután. Mindenkinek eh, még további kellemes csütörtök délután kívánok. És megköszöni az elnök asszony kedvesen a tolmácsok túlmunkáját.